All right, thank you very much. Um, I would start by... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Először is az elnök bejelentéseivel kezdeném. Brock úr, nagyra becsült elnökünk, az ukrán ellenzéki vezetőkkel kell, hogy részt vegyenek találkozón, ezért sajnálatos módon ma délután um, meg kell lennünk nélküle. Az első napi rendi pontunk Elnök úr, lenne egy kérdésem Brok úr kapcsolatban. Magán jellegű beszélgetésen vesz részt az ukrán ellenzékiekkel, vagy a német kancellár kíséri el. Fontos tudnunk, hogy milyen minőségében vesz részt ezen az ülésen. Szüvész kollega, én lennék a legboldogabb, ha válaszolni tudnék a kérdésére, de az előttem fekvő papíron semmi ilyesmi nem szerepel. Elnök úr, akkor kérem a titkárságtól próbálja beszerezni ezt az információt, mi persze szorítunk Brok úrnak. Rendben, akkor felolvasom a többit erről a papírról. It's my point, but you know, Marek needed uh, strengthening on that. Last December we voted on... Tavaly decemberben szavaztuk meg az új külső finanszírozási eszközöket. Az utolsó pillanatig tartottak a tárgyalások, a jogásznyelvészek, csak a penális szavazás után előtte nem tudták ellenőrizni a szöveget, ahogy az általában szokás. A titkárság elküldött önnek, önöknek a jogásznyelvészek által kijavított szöveget, a tanács és a bizottság jogásznyelvészeinek a megjegyzéseivel amely semmiféle módon nem módosítja a háromoldalú megbeszélésen eh, lefektetett eh, megállapodást. Egész egyszerűen jogi, nyelvi szempontból rázták katyába a szöveget, mielőtt a hivatalos közlönyben ezt közzé lehetne tenni. Remélem, hogy mindenki számára elfogadható eh, minden változtatás, ahogy azt a kibővített elnökség is eldöntötte, hogyha semmiféle ellenvetésük nincsen, akkor egy ilyen hasonló csendes jóváhagyási eljárásra küldjük majd tovább a plenáris fórumára. Az elnök közleményeit követően tovább ugrunk a következő napirendi pontra. Igor Kormán, a Moldovai Parlament elnöke, elnökét üdvözölhetem körünkben, nagy megtiszteltetés számomra. Nek az EU és a Moldova közötti kapcsolatokról szól a Vilniuszi csúsz találkozó utáni időkben. Parancsoljon, Kormán úr, öné a szó. Dear Mr. Köszönöm szépen, Páskó úr, tisztelt parlamenti képviselők, külügyi bizottság tisztelt tagjai, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy felszólalhatok itt a külügyi bizottság előtt, miután a közelmúltban nagyon fontos döntések születtek, amelyek Moldova jövője szempontjából döntő fontosságúak 2009 óta Moldova prioritásai a külpolitika terén az európai menetrendel kapcsolatosak, ugye a társulási megállapodással kapcsolatos tárgyalások elkezdődtek, belétve a az FTA megállapodást és a vízum könnyítési cselekvési tervet. Teljes mértékben elköteleztük magunkat a jogállamiság elvei és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett, a szabadság jogok érvényesítése mellett, amelyek az Európai Unió alapértékei. Jogalkotási és strukturális reformokba vágtunk, és ezek reformok fő területei a határok kezelésére, a közbiztonságra vonatkoznak, az igazságügyi ágazat reformja pedig most zajlik az EU támogatásával. A korrupció ellenes küzdelem szintén előrelépéseket mutathat fel például az ügyészek és a bírók szempontjából és a vagyon elkobzás terén is megreformáltuk a jogszabályainkat. A védelmi mechanizmusokat erősítettük, és úgy gondoljuk, hogy ezen erőfeszítések meghonosítják az emberi jogok kultúráját is Moldovában, és segítenek egy igazságos társadalom felépítésében. Ezen reformok azonban nem voltak mentesek a pénzügyi támogatásoktól egyetérthetnek velünk, hogy az EU integráció felé tartó út nem egy könnyű út. A kormánypárti, az EU párti kormány koalíció komoly kihívásokkal nézett szembe, politikai instabilitás, a kormányzás terén nem volt tapasztalat a koalíciós kormányzásban, Együtt kellett működni az ellenzékkel, és folyamatosak voltak a gazdasági nehézségek is. Ezen kihívások egy része, nagy része manapság is fennáll. Ugyanakkor ezen kihívások és mások nem bátorítottak el, nem tántorítottak el bennünket, mert hiszünk abban, hogy ez a megfelelő út. Az európai törekvéseink és az értékek, amelyekben hiszünk, segítettek bennünket az európai párti eh, koalíciót eh, abban, hogy egységesek maradjunk eltökéltségünkben, hogy eh, modernizáljuk Moldovát. A társulási megállapodás parafálására novemberben került sor. Ez egy egyértelmű jelzés volt azon a területen, azon az előre lépésben, amelyet Moldova elért. A vízumkönnyítési cselekvési terv is említésre méltó. Az Európai Bizottság a Vilniuszi csúcs előtt néhány nappal azt a jogalkotási kezdeményezést javasolta, hogy a vízumkövetelményt megszüntesse a moldovai állampolgárokra vonatkozóan. Ezért köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak a támogatásáért, és az Európai Parlamentnek is a támogatásáért, mert így váltak lehetővé ezen reformok. Tudjuk, hogy ez a támogatás egy olyan időszakban érkezett, amikor az Európai Unió maga is komoly belső kihívásokkal volt kénytelen szembenézni. Tisztelt kollégák! Ez az év 2014 kulcsfontosságú hazám számára. Az Európa párti erőfeszítéseink, amelyeket az elmúlt négy évben megtettük, hamarosan be kell, hogy érjenek az állampolgárok majd a választások idején fognak értékelni bennünket és remélhetőleg ez ösztönözni fogja a további modernizációt. Nagyon fontos lesz ebből a szempontból a vízum követelmények, a vízum követelmény megszüntetése a moldovai állampolgárok számára. Egyéb kelet-közép-európai országokban a vízum könnyítés segítette a lakosság támogatását az európai integráció felé. Ez a vízumkönnyítés ugyanis egy kézzelfogható eredmény, amely által Moldova közelebb kell az európai családhoz. E tekintetben az AFET és a LIBE szakbizottságok tagjainak szeretnék köszönetet mondani, mert elismerték, hogy Moldova eleget tett a vízumkönnyítés elé feltételeinek, és így szabadon utazhatnak a moldovai polgárok az Európai Unióba. Persze nagyon fontos az is, hogy az Európai Parlament összes képviselőivel együttműködjünk, ezért vagyunk ma itt, és számítunk az önök támogatására is. Az Európai Parlamentre és az Európai Tanácsra nézünk, és reméljük, hogy gyorsan és hamar megállapodás születik. A közeljövőben a társulási és csatlakozási megállapodás ratifikálása is terítéken lesz. Remélhetőleg a parlamentünk ezt még a novemberi nemzeti parlamenti választások előtt megteszi parlamentünk. A társulási megállapodás aláírása után persze egyéb lépések is várnak ránk. Folytatni fogjuk a reform lépéseket. A társulási megállapodás aláírása és az európai menetrend elkezdése után ott van még a megállapodás végrehajtása, és ezt meg fogjuk tenni. az európai integráció előnyeit kommunikálnunk kell a lakosság felé, ezáltal tudjuk majd biztosítani, hogy konstruktív és gyümölcsöző lesz a párbeszéd, amelyben bevonhatjuk az állampolgárokat is. Az európai integráció előnyei megjelennek a vízum könnyítésben, illetve a társulási megállapodásban, és ez a transz, a Nyeszeren túli térségben lakó polgárok számára is kézzelfogható eredményeket hoznak, véget vetve a politikai elszigeteltségüknek, és stabilizálhatják a térséget. A konstruktív párbeszéd és a konkrét kezdeményezések hozzásegíthetnek a fenntartható megáll, megoldások megkeresésében. És itt szeretném hangsúlyozni az Európai Parlament állásfoglalásának támogat, font, támogatását és fontosságát, amely ugye a, transz, a Gyeszneren túli térségre vonatkozott. Sajnos ez a kérdés azonban még megoldatlan. Nagyra értékeljük azt is, hogy az Európai Parlament a közelmúltban jelezte, hogy milyen fontosak azon gazdasági kihívások, amelyekkel a Moldova szembenéz, amikor is a moldovai borral kapcsolatos állásfoglást elfogadta a parlament. Az Orosz Föderáció piaca még mindig zárt a moldovai borok előtt. Ugyanolyan megközelítést várunk például a zöldségek és a gyümölcsök exportja szempontjából, hogy támogassuk a feldolgozó iparunkat, hogy az versenyképes legyen. Ebben a tekintetben szeretnék röviden a gazdasági és a politikai kapcsolatokra áttérni, a keleti partnereinkkel való kapcsolatrendszerünkre. Minden független államhoz hasonlóan Moldova is felelős a meghozott döntésekért, amelyek a legjobbak kell, hogy legyenek a polgáraink számára akkor úgy döntöttünk, hogy az európai modell alapján kívánjuk a fejlődésünket folytatni. Ez a döntés a modernizációt helyezte előtérbe, és nem lenne szabad, hogy ez konfliktust eredményezzen a keleti országokkal. A stabil és gazdag országok számára is mindig fontosak a szomszédos országok. Az EU-val való kapcsolatunkat stabilizálni szeretnénk, hogy ez a moldovai állampolgárok életminőségét javítsa, és közelebb hozzon bennünket az európai családhoz. Az európai utat választottuk, a kormánykoalíció eltökélt azonban a politikai stabilitás fenntartása mellett, és az európai ösvényen kívánunk tovább haladni, nincs visszaút számunkra. A jelenlegi geopolitikai kontextusban számítunk partnereink és barátaink támogatására, az önök folyamatos támogatása és aktív együttműködése szükséges, hogy biztosíthassuk Moldova számára az európai kilátást, és azt, hogy ez a perspektíva valóvá váljon. Megint csak köszönöm a támogatásukat, és eh, ezt a lehetőséget, hogy itt eh, megosztam önökkel gondolataimat. Köszönöm. Well, thank you very much, Mr. Speaker. Köszönöm szépen Korman úrnak. Látszik az ön elszántsága és hazájának az elszántsága, pont erről akartunk itt hallani Brüsszelben. Mi is nagyon sok szempontból befektettünk az ön hazájába, és azt szeretnénk látni, hogy ez az ország határozottan követi azt az utat, amit kitűzött maga elé. Ami a bor problémát illeti. Emlékszem, hogy az egykori hoki játékos azt mondta, hogy amikor valaki Európában akarja eladni a borait, akkor az olasz és a francia gyártók rossz borként apostrofálják, de az az igazság, hogy ennek a fordítottja igaz. Azért próbálják ezt híresztelni, mert a bor versenyképes az ő termékeikkel jobb náluk. De hát mindegy, nem fogok erről többet beszélni, ez csak a hokiről jutott most es- eszembe. Inkább eh, Graham Watsonnak adom át a szót, aki Moldova témájával foglalkozik, mint előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni kormány urat körünkben. Nagyon jó, hogy megadódott ez a lehetőség, és most egy picit tájékoztatni tudod bennünket. Kérdezem tehát, ugye hallottuk azokat a döntéseket, amelyeket már meghoztak, illetve amelyek még elfogadásra várnak. Az Igazság és Belügyi Bizottságban egyébként én nagy boldogan vettem részt azon a szavazáson, ami a vízumkönnyítéssel foglalkozott. Nagyon remélem, hogy nem sokára a parlament jóvá is hagyja ezt a plenáris ülésén, és akkor a vízumliberalizáció megvalósulhat de azért egy kérdésem lenne. Egy-két területről beszélne kicsit bővebben, amelyekről szólt. Azt mondta, és ez számomra nagyon érdekes volt, tehát ön azt mondta, hogy a kormány által végrehajtott reformok az emberi jogok megvalósulásának kultúrája felé mutatnak, ezt üdvözlöm, de az lenne a kérdésem, hogy a kormány a reformokon túl tervezze még egyéb reformokat, például oktatási reformokat, kulturális politika felhasználását tervezi-e, illetve egyéb olyan szociális befolyással bíró lépéseket tesz-e, amelyek kihatnak az emberi jogi kultúrára Néhányan úgy gondoljuk, hogy nagyon sokáig tart még egy ilyen fajta kultúra kialakul, hiszen a közvélemény hozzáállása nehezen változik meg. Lehet, hogy vannak hivatalos jogszabályi változások, de az emberekben ez lassabban zajlik le, tehát erről érdekelne a véleménye, hogy eddig milyen eredményeket sikerült elérni. Még egy valamit szerettem volna kérdezni Erről is szólt néhány szót, és az Európai Parlament pont nemrégiben nyilatkozott ebben a kérdésben. Ez pedig ugye a latin ABC használatát támogató iskolák Transnistriában, nem csak az EU-ban a, voltak ilyen hangok, hanem az EBS-ben e is. Ők is azt szerették volna elérni, hogy ezek az iskolák szabadon taníthassanak és használhassák a latin abc tehát hogy a hatóságok, a tiraszpoli hatóságok ne akadályozzák ezeknek az iskoláknak a működését. Nagyon örülünk, illetve hát örülnénk, hogyha azt meg tudná erősíteni, hogy előrelépések történtek ezen a területen. És még egy picit Gagociáról is szóljon, Eh, aggó, aggasztóak a fejlemények, nem tudjuk, hogy vajon egy külső hatalom áll-e ezen fejlemények mögött, vagy sem. De erről is érdekelne a véleménye. Elnök úr, most egyelőre itt befejezem. Gondolom, hogy kollégáknak is vannak kérdései rajtam kívül. Köszönöm szépen, Graham úr, és Kirillov úrnak adom át a szót. Elnök úr, azon gondolkozom, hogy hogy van-e a, itt a bizottságtól valaki, mert akkor esetleg neki kéne megadni a szót. Az elnök úr kérdezi, hogy a bizottság itt van-e? Nincsen. Akkor Kirillov úr folytathatja. Hát azt hiszem, mondja Kirillov úr, jó lenne, hogyha ilyen esetekben azért a bizottság is képviseltetné magát, és elmondaná a véleményét, beszámolna az álláspontjáról. Fontos ügyek ezek. Üdvözlöm előadónkat, és azt is, amit mondott, azt hiszem nagyon jól terveztük meg a mai napi rendünket, hiszen nem csak Moldováról hallunk, hanem Grúziáról is. De azért az a benyomásom, hogy most itt az ukrajnai események állnak a középpontban, és közben elfelejtjük, hogy itt van ez a két ország, és ennek a két országnak is segítenünk kell, mindent meg kell tennünk, ami csak tőlünk telik. Tehát a prioritásaink egy picit felborultak, illetve ha felborulnak és ezt hagyjuk, akkor az nagyon súlyos hiba a részünkről. Bőven van itt kétkedés és spekuláció. A végén aztán az EU rosszul kerül neki ebből, ha ezt a hibát elköveti. Úgyhogy azt mondanám, hogy legyünk egy kicsit találékonyabbak, és próbáljunk a bizottsággal is tárgyalni, és konkrét lépéseket vasaljunk ki belőlük. Hogy lássuk, hogy hogy tervezünk, mit fogunk tenni, mert időnként elég lassan zajlanak ezek a dolgok. A gyors reakció az a dolog, amin az egész vállalkozás sikere el vagy bukik, tehát most is reagálnunk kell. Természetesen azért nem csak a borimportról beszélünk, hanem egy igazi cselekvési tervről. Biztos vagyok abban, hogy ez a cselekvési terv majd támogatást kap a parlamentben. Arra van tehát csak szükségünk, hogy kövessük a bizottsági lépéseket. Tehát még egyszer mondom, nem csak a borról van szó. Eddig még nem hallottunk semmifajta értékelést arról, hogy a gazdaságban milyen fejlemények voltak, negatív hatásai voltak-e annak, ami eddig történt. Nem hiszem, hogy csak a borra kellene korlátozni a vizsgálódásokat, és például én kaptam már információkat, elég friss információim vannak a bolgár etnikai közösségtől, aki Moldovában él, és az élelmiszerfeldolgozó ipartól kezdve növények, gyümölcsök, zöldségek az agrártermelésben aktívak, és bizony, tehát nem csak a bor érintett, de az, az a véleményük, hogy vesztesek lesznek, ezeknek a fejleményeknek a vesztesei lesznek, azt gondolják, hogy lehet, hogy a vámunió még mindig jobb lenne. Szerintem el kellene magyarázni a dolgokat. Tehát hadd lássák ezek az emberek is a fejlődést, hadd lássák, hogy van fény az alagút végén, hogy merre megyünk reálisan vizsgáljuk a helyzetet. Mit mondhatnék összefoglalásképpen? Hát nem csak a vízumkönnyítési rendszerről van szó, persze az is fontos, hogy ezt is zökenőmentesen bonyolítsuk, de azért általánosságban én azt szeretném, hogyha ez a szakbizottság folyamatosan követni az eseményeket, és mindig érdemi vitát folytatna a kedves kollégák részvételével ennek a két országnak az ügyeiről. Vitassuk meg, hogy mit akarunk elérni, és lássuk az eredményeket, mielőtt ennek a ciklusnak vége van. Tehát ez azt jelenti, hogy áprilisig lássuk, hogy mi történik ezzel a két országgal, mert aztán ugye egy kis vákum alakul itt ki, ahol nem igazán tudjuk majd ellenőrzésünk alatt tartani az eseményeket. Köszönöm szépen, Kirillov úr, Danuka asszony. Köszönöm, itt vagyok. uh, vice chair of the delegation in relations to Moldova, I... A moldovai küldöttség alelnökeként szeretnék gratulálni önnek a, a mindazokért az erőfesz, mindazokhoz az erőfeszítésekhez, amelyekről beszámoltakünk az imént. az igazságszolgáltatás a közélet terén tett erőfeszítésekre gondolok. Kérdésem a korrupció ellenes harccal kapcsolatos, amiről is utalt. Az előző kormány bukását is ez okozta, mint ön is jól tudja. Mi történt ezt követően? Valami változott-e a jogszabályokban, az összeférhetetlenségi szabályokban például. Nem szeretném megismételni azokat a kérdéseket, amelyeket kollégáim már feltettek. De a Gagauz népszavazással kapcsolatban jó lenne, hogyha szólna pár szót. A Zöldefa frakció előadója vagyok a kérdésekben. Az 539-es rendelettel kapcsolatban különös tekintettel, mi természetesen teljes mértékben támogatjuk azt, hogy Moldova eh, vízummentességet kapjon az Európai Unióval szemben, de tudja ön is, hogy ennek előfeltétele az, hogy biometrikus útleveleket vezessenek be. Tanya Fajon eh, az előadója ennek a témának. Ő, ha jól tudom, most hétvégén járt Moldovában. A biometrikus útlevelekkel kapcsolatos folyamat milyen gyorsan halad, ezek bevezetése hogyan halad, főként a Nyeszteren túli területen élők számára, esetleg problémás lehet a biometrikus útlevelek átvétele? Thank you. Thank you very much. Now Mr. kreisler dörf Köszönöm, kreisler dörfer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm önnek, kormán úr, hogy ellátogatott hozzánk, hogy a Münchent és Németországot is jól ismeri, meg is eh, érti, ugye a nyelvet, bár nem fogok elkezdeni dialektusban beszélni, de 2008-ban eh, bontakozott ki ugye ez a nagyon súlyos eh, bankválság és pénzügyi válság, ez majd, hogy nem a szakadék szélére döntött jó néhány európai országot, és továbbra is megakadályozza azt, hogy kellő forrás álljon rendelkezésünkre, hogy más országok komolyabb beruházásokat kapjanak, mindenhol hiányzik a pénz, főleg ha a szociális és gazdasági problémákat megnézzük az Európai Unió néhány országában, az én kérdésem egyfelől az, hogy ez a pénzügyi válság milyen mértékben érintette az ön hazáját, milyen intézkedések születtek annak érdekében, hogy legalábbis valamennyire kezeljék a válságot. Ugye megint a egy újabb összeomlás előtt állunk, ha megnézzük egyes bankok és gazdasági vállalkozások fellépését. Másfelől nagyon fontos a vízumkönnyítés. Ha megnézzük, hogy milyen renacionalizációs törekvések vannak az Európai Unióban és máshol, Ugye vannak, akik ki akarják használni a rendszereket, bűn elkövetők, ők azonban mindenféleképpen megtalálják az utat, a kiskapukat. Viszont azok, akik munkát szeretnének vállalni, vagy csereprogramokban akarnak részt venni, őket korlátozzák ezek a lépések. Éppen ezért annyira fontos, hogy a május 25-i választások az Európai Unióban megrendezésre kerülnek. Ugye említett illetően, hogy hosszabb ideig tartózkodott nálunk Németországban, Bajorországban, ismeri az oktatási rendszert. Nem tudom, hogy önöknél a fiatalok milyen képzésekben részesülnek bizonyos szakmákban, de nagyon fontos, hogy a nemzetközi piacokon, így például az Európai Unióban is helyt tudjanak állni. Fontosak a beruházások, a különböző iparágakban, a kereskedelemben, ennek érdekében azonban képzett munkavállalókra van szükség az országokon belül. Éppen ezért érdekelne, hogy milyen lépések történtek e tekintetben, és milyen együttműködési eh, lehetőségeket eh, vár el az Európai Uniótól az oktatás terén. Köszönöm. Thank you very much. Mr. Vuljanic, please. Köszönöm, Vuljanic úr következik. Oh, köszönöm, elnök úr. Korman úrnak köszönöm a rövid tömör, velős, érdekes beszámolóját az a kapcsolatban, hogy hogy állnak a dolgok Moldovában. Én bővítéspárti vagyok, ez kérdés sem férhet. A bővítési politika a legfontosabb uniós politika, és Európa nem működhet jól unióként, amíg minden csatlakozni kívánó ország nem csatlakozott, és Moldova szeretne az unió tagjává válni. Jó volt hallani, amikor azt mondta, hogy nincs visszaút. Ha nincs visszaút, akkor csak előre vezet az út, és remélem, hogy az Unió felé vezető úton minél gyorsabban végig mehet Moldova. Ezt köve, rövid bevezetőt követően két konkrét kérdést tennék fel. Nyomás kelet felől, Oroszország részéről. A borexport tilalom vagy embargó kérdését érintőlegesen említette, de a nyomásgyakorlásnak van más eszköz is Oroszország részéről. Ön hogyan látja, illetve az emberek általában hogyan vélekednek Oroszország nyomásgyakorlását illetően? Második kérdésem, a privatizáció ellen, privatizáció ellenes vagyok a csatlakozó országokban megvan erre a jó okom, amik politikailag, társadalmilag nem forrottak ki magát a helyzet, addig a privatizáció komoly visszaélésekre adhat lehetőséget. Az ön hazájában hogy állnak a dolgok ez ügyben? És önöknél is van egy ilyen privatizációs láz, amelynek nem tudnak ellenállni? Köszönjük, Vuljanics úr! Elnök úr, önhöz fordulok, itt a válaszadás ideje. Kollégák, köszönöm ezeket a roppant érdekes kérdéseket. Watson úrral kezdeném. Watson úr, aki folyamatosan érdeklődés mutat Moldova ügye iránt, az Európai Parlamentben mindig is Moldova egyik barátjának tekintettük. Három kérdést tett fel nekem. Az első, az oktatás és kultúra kérdését érintette. Egyetértek önnel. Ha az oktatásra, kultúrára nem szempénzt egy ország, annak az országnak nincs fényes jövője. Persze, nehéz időket élünk Moldovában. A moldovai iskola rendszert három éve próbáljuk optimalizálni. Nehéz viták övezik ezt a folyamatot. Megpróbáljuk megtalálni a legjobb megoldásokat, de nem mindig sikerül, ezért nem mindig tetszik mindenkinek az, ami történik. De folytatjuk az oktatási reformot. Moldova jövője ugyanis az oktatás átalakítása nélkül tényleg nem elképzelhető. Második kérdés, a Dnyeszteren túli terület. Itt nem csak a moldovai iskolák, moldovai eh, iskolák kérdése eh, merülhet fel. A transznisztriai eh, közigazgatás részéről más provokációk is történtek. Egy moldovai iskolégazgatót letartóztattak a közelmúltban, de ennél többről, több is történt, mint egy ultimátumot intéztek felénk, hogy Benderből vonjuk vissza a modovai rendőrséget. Építő jellegű párbeszédet nehéz a tiraszpoliakkal folytatni, de hát az 5 plusz 2 keretében folyik a párbeszéd, a következő ülésre Bécsben kerül sor, még idén, ebben a hónapban. Ez szerintem egy jó formátum. A rossz, igazán rossz hír az, hogy a konfliktus politikai megoldásáról, ami az úgynevezett harmadik kérdés, nem szívesen beszélnek különleges technikai jellegű kérdésekről hajlandóak beszélni, mint például a iskolákról, ugyanakkor a moldovai szervek továbbra is megpróbálnak pozitívan hozzáállni ez a folyamathoz, megőrizni a, a folyamat lendületét, megpróbáljuk ezt az ellenőrzésünk alatt tartani, és örülünk annak, hogy az Európai Unió, illetve egyéb partnereink segítenek, részt vesznek ezen tárgyalásban. Gagaúzia kérdéséről nem beszéltem a bevezetőmben, igaza van, Watson úr, de most szívesen szólok arról, hogy ezen a ebben a régióban mi történik. A múltból jó néhány problémát örököltünk. A komráti, mint tudják, komrát, a, a, a Gagauz autonóm tartomány fővárosa, tehát a komráti szervek a moldovai központi kormánya szemben igen komoly panaszokat táplálnak. Például a moldovai jogrendel kapcsolatban, a Gagauz autonóm régió vagy autonóm tartomány különleges státuszával kapcsolatban. Nyolc évig kommunisták voltak hatalmon Gagauziában, és nem igazán figyeltek oda a helyzetre. Azért kell újra beszélni a Gagauzia státuszáról, mert Moldovában novemberben lesznek országgyűlési választások. Gagauziában is választásokat kell majd tartani. A Baskent meg kell, hogy válasszák. A helyi politikai játszmák folynak, és ezért került ismét az asztalra vagy napirendre az autonómia kérdése. Egy népszavazásra került sor pár héttel ezelőtt Gagóziában. Persze mondhatjuk azt, hogy a népszavazás nem volt törvényes, mert nem felel meg a jogszabályosnak, nem felel meg a az Országos Választási Bizottság előírásainak, Mégis inkább úgy döntöttünk, hogy nem provokáljuk a gagauz barátainkat, hanem megpróbálunk e, építőjelegű párbeszédet kezdeményezni velük. Gagúziában járt a miniszterelnökünk, én is vele voltam, beszéltünk a, az autonómia kérdéséről. Felállítottunk egy különleges bizottságot a parlamentben, amely a jogszabályi kérdésekkel foglalkozik majd, a kormányzat pedig egy munkacsoport formájában folytatja a párbeszédet eh, Gagauzával eh, azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő négy évben az autonómia ügyében mit tehetünk. Szerintem ez a megoldás, kommunikálni kell velük, apró lépésekkel közelebb kerülni a megoldáshoz. <clears throat> Tudjuk, hogy ez a megközelítés ez, ez lesz a célra vezető. Kirillov úr az ukrán helyzettel kapcsolatban tett fel kérdéseket. Nos, mondanom sem kell, hogy milyen fontos számunkra Ukrajna, hiszen közvetlen szomszédunk, keleti szomszédunk, fontos kereskedelmi gazdasági partnere Moldovának, és a jelenlegi Ukrajna, ukrán helyzet roppant aggasztó számunkra. Remélem, hogy az Európai Unió és más nemzetközi erők erőfeszítései sikerrel járnak, és stabilizálódik, megoldódik az ukrán helyzet, és tovább halad a demokratikus fejlődés útján Ukrajna, és az emberek eldönthetik, hogy hogyan képzelik el az országuk jövőjét. Persze Kirillov úrnak igaza van, nem csak bor ügyről van szó az orosz nyomás gyakorlás ügyében. Ahogy Európa reagált, mi szerint a vámentes borimportra vonatkozó kvótát kvázi eltörölte, ez nagyon fontos volt számunkra. A társulási megállapodás aláírása még nem került csak parafálásra. E, fontosnak tartom, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban már elkezdjük végrehajtani a társulási megállapodást, és örülünk annak, hogy az európai e, a közösségi agrárpolitikához és e, terület vagy regionális fejlesztési programokhoz is csatlakozhatnak a moldovai termelők. Ezek a támogatások nagyon sokat segíthetnek a moldovai e, agráriumnak abban, hogy versenyképesebbé váljon. A társulási szabadkereskedelmi megállapodás aszimmetrikus megállapodás, nagyobb hasznot húz ebből Moldova, mint az Európai Unió, főként a legkényesebb területeken. 7, 8, 9, 10 évünk van arra, hogy felkészüljön Moldova mielőtt teljes piacnyitás, így felkészülhetnek a termelők. Az európai piacra szállítjuk exportunk 50%-át, biztosak vagyunk benne, hogy a társulási megállapodás lehetővé teszi majd számunkra azt, hogy tovább növeljük az unióba irányuló exportot. Nagyon reméljük azt is, hogy 2014 során további problémák merülnek fel, hiszen sajnálatos módon nem zárható ki, hogy újabb problémák jelennek meg a radarunkon, de reméljük, hogy az Európai Unió gyorsan, határozottan fog Moldova segítségére sietni. Zdanovka asszony a korrupció ellenes harc kapcsolatban tett fel egy kérdést, roppant központi Roppant fontos központi kérdés a korrupció és a korrupció elleni harc. Tavaly decemberben fogadott el a moldovai parlament egy jogszabálycsomagot az igazságügy reformjával és a korrupció elleni harccal kapcsolatos jogszabálycsomagról van szó. Különböző törvénymódosításokkal eh, próbáljuk garantálni például a bírák kikezdhetetlenségét hiszen ezzel kapcsolatban felmerültek kételyek. Például a bírák fizetését megemeltük. Ez, a, ez egy nehezen védhető döntés, az emberek nehezen értik, hogy miért pont a bírákkal kezdjük, de hát nem láttunk más megoldást a nemzetközi szakértőkkel folytatott egyeztetéseket követően meghoztuk ezt a nehéz döntést. Hiszen egy jó jogszabályt elfogadni a parlamentben az egy dolog, de ennek érvényt szerezni, ezt alkalmazni, ehhez kell ennek a kvalifikált, eh, kikezdhetetlen eh, szakmaiságú eh, bírák. Az ügyészség reformjának is nekilátunk, a Medencei Bizottság is segíti a munkánkat, egy szakértői csoport már felállt, az elkövetkezendő hetekben vagy hónapokban újabb törvénymódosítások várhatóak az ügyészségi reform terén. Tavaly erősítettük meg az Országos Korrupcióellenes Központot, azt hiszem ez kulcsfontosságú intézkedésnek tekinthető. Egy országos a kormányzati tagok, a, a köztisztviselők, a magas beosztású köztisztviselők integritását próbálja garantálni ez a központ az országos integritás központ. Ettől is nagyon sokat várunk. Ami a biometrikus útleveleket illeti, elmondhatom, hogy 100%-ban készen állunk. A moldovai szervek minden kérelmezőnek ki tudnak állítani egy biometrikus útlevelet. Több mint 15 ezer biometrikus útlevelet állítunk ki havonta, ha jól emlékszem a számokra. A Dnyeszteren túli területen sem okozhat ez problémát. Az Európai Unió értékelő csoportja is Moldovában járt, és megbizonyosodhattak arról, hogy eh, Moldova készen áll. A pénzügyi válsággal kapcsolatban tette fel Kreisler képviselő a kérdését a 2008-as válsággal kapcsolatban, és azt kérdezte, hogy hogyan érintette ez a válság Moldovát, és milyen lépések történtek. Tudja, hogy annak idején a válság első hulláma 2008-ban nem ért el hozzánk, azért mert Moldova nem volt annyira aktív ezekben az ingatlan ügyletekben. Ugyanakkor a válság második hulláma nagyon is súlyosan érintett bennünket 2009-ben, ugye parlamenti választásokra került sor kétszer is abban az évben, és a kormány fő eredménye pontosan az volt, hogy annak idején elértük azt, hogy 2010-ben stabilizáljuk a helyzetet. Természetesen nagyon szorosan együttműködünk a Nemzetközi Valuta Alappal, az Európai Unióval is. Vannak problémák ezen a területen, ebben az ágazatban az utóbbi időben jelentkeztek problémák, és ez a téma még mindig aktualitással bír a parlamentben. Most folyik az, hogy előkészítjük a parlamentben a szükséges lépéseket a jogszabályok módosítása érdekében, azért, hogy a banki szektort stabilizáljuk, és a bankágazat konszolidációja tehát továbbra is egy aktuális téma. Az IMF-fel és más nemzetközi pénzügyi partnerekkel szorosan együttműködünk olyan szervekkel, amelyek szakmai szakértelemmel támogatnak bennünket. Említette ugye a vízumkönnyítést, illetve a külföldi munkavállalást. Ez az európai országokat is aggasztja. Nagyon jól tudja, hogy sok moldovai állampolgár, aki el akarta hagyni az országot, az ezt már megtette. A polgárok tudják, hogy a vízumkönnyítés csak azt teszi lehetővé, hogy az európai térségben szabadon mozogjanak, de nem vállalhatnak munkát. Szorosan egy, kommunikálunk a polgárokkal, és ez egy fontos pszichológiai érv is. A célunk az, hogy otthon, Moldovában teremtsük meg az állampolgárok számára a méltó munkakörülményeket. Itt ugye jó példákat is felsorolhatnánk, és ez kapcsolódik a harmadik kérdéséhez is. Az elmúlt időben komoly befektetők jelentkeztek hazánkban, Németországból, Bajorországból is egyébként. Drexelmeier például nagyon aktív hazánkban egy szabad gazdasági zónát is létrehoztunk külön ennek a befektetőnek, és egyéb német befektetők is jelentkeztek. Egyéb fontos vállalatok, és több ezer munkahelyet jelent ez a moldovai polgárok számára. Reméljük tovább azt is, hogy a társulási megállapodás, valamint a szabadkereskedelmi megállapodás egyfajta zöld jelzést ad egyéb befektetők számára. Ugyanis láthatjuk, hogy ez a megfelelő út, a helyes jogalkotás, a barát környezet szükséges. Így tudjuk feltartóztatni azt a folyamatot, amelynek során elhagyják hazánkat a polgárok. Azt akarjuk inkább, hogy hazajöjjenek és ezen a területen az Európai Unióval nagyon jó volt eddig is az együttműködésünk. Van egyfajta mobilitási partnerség, amely működik fokozatosan, és már fel tudunk mutatni jó eredményeket. Még két kérdés hangzott el. Az Oroszországhoz fűződő kapcsolatainkról. Azt kérdezte, hogy milyen kapcsolatokat ápolunk Oroszországgal. Szeretném megjegyezni, hogy Oroszország természetesen nagyon fontos partnerünk. Az árutermékeink 20%-át az orosz piacra exportáljuk, és az orosz a gáz importunk 100%-a Oroszországból származik és nagyon sok a moldovai munkavállaló, aki az Orosz Föderációban dolgozik. Természetesen Oroszország egy fontos politikai szereplő, például, hogyha a transznisztriai konfliktus rendezéséről beszélünk. Említettem, hogy nagyon fontosnak tartjuk az orosz féllel Moszkvával a párbeszéd folytatását. Úgy gondoljuk, hogy az a döntésünk, hogy az európai modell alapján fejlesztjük országunkat, nem szabad, hogy ellentmondást jelentsen az kereti partnereinkkel való együttműködés szempontjából. Velük is egyeztetünk, és nem hiszem, hogy ne értenének egyet velünk a Duma, ban Dumában ülő kollégákkal is egyeztettem, és azt hiszem nem érthetnek, nem mondhatjuk el, hogy nem értenek egyet velünk, hiszen ez Moldova döntése. Másfelől azonban fel kell készüljünk az esetleges negatív fejleményekre. Eddig például a borokat nem tudjuk exportálni, és ez több mint 20 millió dolláros veszteséget jelentett a tavalyi év során. Reméljük, hogy 2014-ben ilyen meglepetések nem érnek bennünket a friss zöldség és gyümölcs terén, ugyanis ezen termékek 80%-át az orosz piacra exportáljuk. Továbbra is folytatjuk a párbeszédet, de Persze folyik egyfajta geopolitikai versengés a térségben, ezt megértjük. Ugyanakkor megpróbálunk konstruktívan viszonyulni a helyzethez. Jeleztem, hogy ha jelentkeznek is nehézségek, talán képesek leszünk túllépni ezen a helyzeten, és számítunk az önök támogatására, az Európai Unió támogatására. Ez a helyzet. A privatizációval kapcsolatban is elhangzott egy kérdés. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a 90-es években kezdődött a privatizáció folyamata, és jelentős a magánkézben levő vállalkozások aránya, persze vannak még állami kézben levő vállalatok is. A privatizációs folyamatot tehát arra számítunk, hogy folytatjuk. Persze nehéz, amikor, amikor választások előtt állunk, és a légkör ebből a szempontból nem a legmegfelelőbb, még nem hoztunk végleges döntéseket, de azt hiszem, hogy Moldova mindenképpen jó úton halad, amikor ugye a szabad piacról folynak az egyeztetések. Very much. Köszönöm szépen. Láthatta, hogy kollégáink jó néhány kérdést intéztek önhöz, ezek mind konkrét problémákkal voltak kapcsolatosak. Szeretném megköszönni a kérdésekre adott válaszokat, és biztosíthatom önt a felől, hogy a parlamentben itt továbbra is támogatni fogjuk az ön hazáját. Köszönöm. Again, I would like to thank you very much for your interest. I... Köszönöm szépen ezt a érdeklődést, és mindenkinek sok sikert szeretnék kívánni. Sok szerencsét most a választásokhoz. Fontosak lesznek ezek a választások. Remélem, hogy november után újra találkozunk Moldova és az Európai Parlament remélhetőleg Európát támogató kormány lesz. Okay, thank you very much. Nos, köszönöm szépen, folytatjuk a munkánkat, és nagy szeretettel köszöntöm Maja Pandzsikidze asszonyt, aki Grúzia külügyminisztere. Grúzia elkötelezte magát az euróatlanti integráció mellett. Ezen kívül már jó úton jár afelé, hogy ennek a feltételeit is teljesítse. Azt hiszem, hogy minden további késlekedést nélkül külügyminiszter asszonynak adnám, fel a, adnám át a szót, és a kollégák biztos vagyok benne, hogy kérdéseket tesznek majd fel. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlament Külügyi Bizottsága előtt szólhatok, és nagyon nagy öröm is egyben. Köszönöm szépen, hogy biztosították számomra ezt az egyedülálló lehetőséget. Most a grúz lehetőségekről, kihívásokról fogok beszélni, és rögtön az elején nagy hálával jegyzem meg azt, hogy az Európai Parlament mindig is támogatta Grúziát és az integrációs tevékenységét számos állásfoglalásában. Hálásak vagyunk ezért. Az önök elkötelezettsége a mi kétoldalú együttműködésünket nagyon sikeres és gyümölcsözővé teszi. Biztosíthatom önöket afelől, hogy az önök ajánlásai és tanácsai mindig nagyon fontosak az én hazám számára. Mi most próbáljuk a demokráciát, az európai demokráciát kiépíteni, és a közös európai családban a helyünket elfoglalni. Az Európai Unió val felvett kapcsolatok rengeteg változást hoztak. Ez természetesen az Európai Parlament hangjára is igaz, az Európai Parlament hangja sokkal erősebb lett, ahogy a kompetenciája hatáskörei bővültek az intézményi architektúrában. Ezt mindig is észben tartjuk, és ezért nagyon fontos az, hogy legjobb barátaink között tudhatjuk önöket, és számíthatunk az önök támogatására az Európa felé vezető utunkon. Ezért nagyon üdvözöljük a nyílt párbeszéd lehetőségét önökkel bármilyen témában. Most pedig engedjék meg, hogy a grúz kormány európai integrációs napirendjéről szóljak néhány szót. Bel- és külpolitikai fejleményekre is kitérve, amelyek nagyon fontosak. Természetesen a Vilniuszi csúcs utáni kihívásokról is szólni kívánok, minden fontos tényezőt említve. Végül pedig arról fogok szólni, hogy Grúzia mit vár a rigai csúcstól 2015-ben. Először is, hadd fogalmazzak nagyon világosan, az európai és euróatlanti integráció kulcsfontosságú kül- és belpolitikában egyben. Támogatja ezt a grúz lakosság, de ugyanígy valamennyi politikai párt is, nagy politikai párt is. A 2013. októberi elnökválasztás nagyon jól mutatta, hogy Európa felé tekintünk, és ezt a lakosság, a grúz nép is így érzi. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az európai integráció egy folyamatos belső tevékenykedés, ami átfogó reformokat foglal magában. 2012. októberében kezdtük a munkát a kormányban, és a rengeteg fontos politikai és gazdasági reformot vezettünk be, amelyek azt célozták, hogy a demokráciát, a jogállamiságot, a bíróják függetlenségét, az emberi jogokat, illetve szabadságjogokat megerősítsük, támogassuk a vállalkozásokat, illetve a szociális intézkedéseket is bevezettük. Rengeteg eredményt értünk el, nagy jelentős események következtek be. Hadd szemezgessek ezek közül. Először is a grúz demokrácia most lép át a konszol, következő konszolidációs szakaszba. Az októberi elnökválasztásokat dicsérték, a megfigyelők, a nemzetközi megfigyelők szabadnak és tisztességesnek nevezték ezeket, a grúz nép pedig kifejezte, hogy nem hajlandó elfogadni azt, hogy eltérjünk a demokrácia építés, vagy letérjünk a demokrácia építés útjáról, és azt hiszem ez az egyik legfontosabb eredmény. Egy másik mérföldkő a demokratikus konszolidációban azok az alkotmánymódosítások, amelyek sokkal demokratikusabbá tették a fékek és ellensúlyok rendszerét a jogalkotó és végrehajtó ágak között a végrehajtó ág kezeiben összpontosult hatalmat most már átadtuk a demokrácia képviselőinek. Szabad és független bíráskodást is biztosítottunk, a bíróságok fokozatosan visszanyerik az emberek bizalmát ennek eredményeképpen. A média szabad a politikai nyomástól, ugyanúgy, mint bármely más demokráciában az alapvető emberi jogokat és szabadságokat védjük, a kisebbségek jogait is, ezek kultfontosságú prioritást képeznek a számunkra. A Nemzeti Emberi Jogi Stratégiát nemrégiben mutattuk be, a közvélemény előtt, és a kormány ezen a héten tervezi ennek elfogadását. Ezzel kapcsolatosan különösen hálásak vagyunk azért a kiváló hozzájárulásért, amelyet az EU tanácsadója tett, Tomás Amárbert Végül, de nem utolsó sorban, Grúzia olyan ország, ahol könnyű az üzleti vállalkozások működése, és élénk a verseny, erős garanciák vannak a tulajdonvédelmére. A gazdasági kihívások ellenére a szociális támogatások nőttek, a munkaügyi kódex, a munkagyi törvény, törvénykönyv megfelel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet előírásainak, illetve olyan szociális és gazdasági fejlemények vannak, amelyek hosszú távú, fenntartható gazdasági növekedést céloznak Gróziában. A Világbank előrejelzései szerint a grúz gazdaság 5-6 kal fog majd növekedni 2014-ben. En, ennek eredményeképpen a kormány határozott lépéseinek eredménye volt az, az állampolgárokkal karöltve, hogy a tavalyi év egészen különleges volt. Először is a Vilniuszi keleti partnerségi csúcson ugye elfogadtuk a társadalási megállapodást, illetve azt, hogy szabadkereskedelmi területet hozunk létre. Ez azt jelenti, hogy új fejezet nyílt az EU-val fenntartott kapcsolataikban és az országunk európaizálása indult meg, tehát alapjaiban változott a helyzet, és most azt hiszem, hogy rendkívüli gazdasági integrációt fogunk majd látni az Európai Unióval. Ez természetesen növeli Grúzia hatékonyságát is, tehát most már a beruházók számára vonzóbb lesz, így egyre több, mert egyre több lehetőséget tud ajánlani a vállalkozásoknak. Remélem, hogy a grúz vállalkozók, illetve a nemzetközi cégek is kihasználják ezeket, élnek ezekkel a lehetőségekkel. Aztán az EU vezette válságkezelési műveletekben is részt vehet Moldova, Grúzia, ami nagyon fontos üzenetet küld hiszen hogyha a civil, illetve katonai missziókban részt veszünk, akkor ebből látszik, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk, tehát mi nem csak a védelmet élvezzük, hanem adunk is ezért cserébe, megbízhatom partnerként tevéke, tevékenykedünk, és hozzájárulunk a békés biztonság megteremtéséhez szerte a világon. Nagyon fontos eredményeket értünk el abban is, hogy a vízaliberalizációs cselekvési terv első szakaszát véglegesítsük, a bizottság erről pozitív értékelést adott ki. Tehát a megnövekedett mobilitás most már a vízummentes ség kell, hogy legyen az integrációs folyamat lényege a grúz állampolgárok számára. Mit tesz ezért a kormányom? Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ezt a célt mi hamarabb teljesítsük, méghozzá még a rigai csúcsig. A Vilniuszi csúcs rengeteg lehetőséget nyitott meg előttünk, de a lehetőségek mellett a kihívásokra is oda kell figyelnünk, amelyek jelentkeznek. Grúzia első prioritása az, hogy írjuk alá a társulási megállapodást minél előbb. Üdvözöljük azt, hogy az Európai Unió készen áll arra, hogy biztosítsa, hogy ennek a megállapodásnak az aláírása még az ősz előtt megtörténik mi a magunk részéről minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ez bekövetkezhessen. Még egy dolgot szeretnék itt említeni. Elkötelezettebbek vagyunk, mint valaha annak irányában, hogy konkrét lépések és konkrét politikák szülessenek, amelyeknek az előnyeit az állampolgáraink is élvezhetik. Megkettőzzük a reform előfeszítéseinket azért, hogy megteremtsük ennek a társulási megállapodás végrehajtásának a feltételeit. A harmadik dolog azzal, hogy aláírjuk ezt a megállapodást, és ideiglenesen elkezdjük alkalmazni, egyéb reformokat is végre kell hajtanunk, amelyek költségesek is és összetettek is, de a kormány elkötelezett emellett, és már el is kezdtük a munkát, és elkezdtük végrehajtani azokat a feladatokat, amelyeket a társulási egyezmény ír elő. Reméljük, hogy az Európai Unió támogatni fog bennünket ebben a munkában a More for More elvnek megfelelően. Szeretném ennek fényében Stefan Füle biztos úr által elhangzottakat üdvözölni. Ő ugye a Müncheni Biztonsági konferenciáról konferencián mondta azt, hogy igen, megvan a fény az alagút végén, és csak ez az átalakulás katalizátora. A keleti partnerség országainak tehát meg kell nyitni ezt a lehetőséget, ezek közé az országok közé tartozik Grúzia is. A mi elkötelezettségünk világos, kézzelfogható eredményeket kívánunk letenni az asztalra, modernizálni és európaizálni Grúziát. Reméljük, hogy az EU szintén tanúbizonyságot tesz az elkötelezettségről, és elismeri Grúzia európai jövőjét, ugyanúgy, mint más elkötelezett kelet-európai partnerségi országokét. Kedves barátaim, ez az az időszak, amikor a legnagyobb szükségünk van az önök szolidaritására és barátságára, illetve támogatására, hogyha a külső tényezőket figyelembe vesszük. Vannak olyan keleti partnerek, Grúzia is, amelyekre hatalmas nyomás nehezedik az Orosz Föderáció részéről. Ez különösképpen az elmúlt hónapokra igaz. Azért gyakorolnak ránk nyomást, hogy átgondoljuk az európai irányultságunkat elsőként ítélték el ezeket a lépéseket önök a szeptember 13-ai állásfoglalásukban tavaly. Minden lehetőséget felhasználtak arra, hogy aggájaikat megfogalmazzák, több más állásfoglalásban is megtették ezt. Természetesen nincsenek illúzióink azzal kapcsolatban, hogy lesz-e még további provokáció Moszkva felől vagy sem, különösképpen mielőtt aláírjuk majd ezt a társulási megállapodást. Azonban bocsánat. Hozzáteszem, hogy mindenképpen igyekezni fogunk, hogy a helyzet ne eszkalálódjon, és ne, akadá- ne lehessen megakadályozni ennek a megállapodásnak az aláírását. Tehát ellen fogunk állni ennek a nyomásnak, mert nem csak egy másik nemzetközi megállapodás, egy akármilyen megállapodás aláírása forog kockán, hanem Grúzia európai jövője. Persze a tanulságot le kell, hogy vonjuk az elmúlt hónapok eseményeiből térségünkben. Az Európai Parlament használja fel minden hatalmát, hogy megakadályozza azt, hogy egy harmadik fél, egy külső fél beleszóljon vagy befolyásolja a keleti partnerséggel feltartott kapcsolatait. Alakítsunk ki közös pozíciót, közös álláspontot, intézkedéseket, amely amelyek támogatják a keleti partnerséget, védjük meg ezt a partnerséget és ennek az alapelvét, minden egy, és azt, hogy minden egyes államnak saját szíve joga, hogy hogyan alakítja a külpolitikáját, az EBS eh, Helsinki záróaktusában ez le van írva. Tehát ne szólhasson bele senki a külpolitika alakításába. Megpróbáltuk a feszültségeket csökkenteni az elmúlt években Oroszországgal, nagyon következetesen az előző kormány vállalta azt, hogy erőszakmentesen fog eljárni, és ezeket a, ezt a szándékot 2013-ban újra elmondtuk. A vízummentességet bevezettük az orosz állampolgárokkal szemben, és azt is elfogadtuk, hogy Oroszország csatlakozzon a WTO-hoz a feszültség további csökkentése érdekében további együttműködési területeket kerestünk, annak természetesen úgy, hogy a grúz szuverenitás és területi integritás ne sérüljön. Elértünk már eredményeket, például grúz termékek számára fokozatosan megnyílt az orosz piac, az emberek közötti kapcsolatok intenzívebbek lettek. Grúzia a Szocsi olimpiai játékokon is részt vesz, tehát a megközelítésünk az nagyon világos volt, a sportot ne keverjük össze a politikával. Azonban ezekre a lépésekre az Orosz Föderáció mm, úgy reagált, hogy megpróbálta kihasználni ezt a lehetőséget, és támadja szuverenitásunkat és területi integritásunkat, megkérdőjelezve a megszállott területek függetlenségét, és grúz területekre is behatolva, azzal, hogy egy 11 kilométeres biztonsági zónát hozott létre, Abháziát, ami Abháziát is érinti. Nos, a gazdasági területen, illetve az em- kialakított és az emberek között kialakított kapcsolatok szerencsére nem szenvedték meg ezeket az eseményeket. A tűzszüneti megállapodás ellenére, amely megkötetett a múltban, Moszkva még mindig provokatív tevékenységet végez, szöges drótkerítést húz fel, és olyan lépései vannak, amely a helyi lakosságra nézve humanitárius következményekkel is jár. Az Orosz Föderáció valószínűleg tovább fokozza majd a nyomást Grúzián. Miután a nemzetközi támogatásra sikerült ezt felfüggeszteni, ez az illegális eljárás, illegális munka most új lendülettel indult be, és az a helyzet, hogy egyre erősebben érinti a helyi lakosok életét, az alapjogaikat sérti. A, ha összeadjuk Abháziában és az egyéb megszállott területeken ezt a hosszú, a kerítésnek a hosszát, azt mond, kell, hogy mondjam, hogy több mint 50 kilométer, a kihatás pedig kb. 200 helyi családot érint. Arra számítunk, hogy az Orosz Föderáció még tovább fogja fokozni a nyomást, tehát ahogy már mondtam, a kormány az Európai Unióval és más nemzetközi partnereivel, illetve barátságos nemzetekkel szoros együttműködésben fog dolgozni annak érdekében, hogy a helyzet ne válhasson súlyosabbá. Nagyon fontos a politikai támogatás, amit az Európai Parlamenttől kaptunk, amikor állásfoglalásaiban elítélte ezt az illegális tevékenységet. 2014 tehát nagyon fontos év számunkra, fontos évfordulók vannak itt. Tíz évvel ezelőtt csatlakoztunk a szomszédsági politikához, és öt évvel ezelőtt lettünk a keleti partnerségi kezdeményezés tagjai. Záró megjegyzésemben, megjegyzéseimben pedig a önöknek a vállalásainkat, mit szeretnénk elérni még a rigai csúcs előtt. Először is folytatjuk az átfogó reformokat, a kötelezettségvállalásainknak megfelelően, ami a társasi megalapodásban szerepel. Konszolidálni kívánjuk a demokratikus eredményeinket, sikeres demokratikus fejlődés modellje kívánunk lenni a régióban. Reméljük tehát, hogy még idén ősz előtt aláírjuk a társulási megállapodást, készen állunk az EU programokban való részvételre, Erasmus Plus, Horizon 2020 és így tovább, és egyéb együttműködési lehetőségeket is szeretnénk kihasználni a közös kül- és biztonságpolitika keretei között. Mindent kihasználunk tehát, amit a társulási megállapodás lehetővé tesz. Keményen fogunk dolgozni, hogy a bizottság pozitív értékelését megkapjuk, és a vízummentesség megvalósulhasson a grúz állampolgárok számára. A közlekedés, az energia, az oktatás és kultúra területén is lépni kívánunk, és reméljük, hogy a békés konfliktus megoldást ban segít bennünket majd az Európai Unió. A politikai és pénzügyi támogatásra is számítunk, illetve igyekszünk az új segítségnyújtó eszközöket felhasználni, végrehajtani. Én, nekem az a meggyőződésem, hogy közös erőfeszítéssel megvalósíthatjuk a céljainkat. Köszönöm szépen. Excellency. Köszönjük, miniszter asszony. Kérdéseket többen is szeretnének feltenni a kollégák közül. Figyelembe véve azt, hogy mennyire elszaladt az idő, kérem, hogy mindenki két percre szorítkozzon. Liszek úr az első parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm. Lengyelül fogok hozzászólni, kérem tegye fel a fejhallgatóját. Eh, chciałem podziękować... Eh, okej. Okay. Czy teraz pracuje? Jest e, Chciałem na Pani ręce złożyć podziękowania dla... E, Tisztelt asszony, először is köszönöm. Köszönöm hazájának azt e, az elszántságot, amelyet tanúsít az Európai Unióval való kapcsolatok elmélyítésében, ugye a társulási megállapodásra utalok. Ön is nagyon jól tudja, hogy Grúzia szomszédai rendkívül eltérőek, mindenki másképpen viszonyul az országhoz. Most a belpolitikai viszonyok helyett arra szeretnék kitérni, hogy a keleti partnerség jövőjét hogyan értékeli. Az önvéleménye szerint mi az, ami lehetséges, mit tehet az Európai Unió? Mit tehet az Európai Unió annak érdekében, hogy Grúzián kívül más országok is elindulhassanak ezen az ösvényen. Hogyan vélekedik erről? Mit kellene tennünk például Ukrajna érdekében, és mit tehetünk például Örményország és Azerbajdzsánért? Köszönöm. Mrs. Gomes volt. Köszönöm, Gomes asszony képezen. First of all, apologize because... Miniszter asszony, elnézést kell kérnem, mert nem tudtam időben itt lenni, hogy meghallgassam érdekes bevezetőjét. Tehát még az is lehet, hogy asmire kérdezek rá, miről beszélt. Amikor Grúziában jártam a parlamenti küldöttséget tavaly, igen, csak imponáló volt, amit láttam. Kérdésem a következő. Dilo jártunk azokon a területeken, ahol az oroszok kerítést építettek. Hogy haladnak a dolgok azóta? Of the relationship because this... Enyhülte a helyzet, kevésbé fagyosak-e a viszonyok, mint korábban, hiszen a határmenti falvak igencsak nehéz helyzetben voltak és fagyos volt a hangulat, vagy esetleg tovább bonyolódott a helyzet? az elnök vála, változással talán enyülhetett a helyzet. Kérem számoljon bár olyan, hogyan látja a helyzetet. Köszönöm, Salafranca úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Néppárt nevében szeretném köszönteni Önt, miniszterasszony. Tudjam, hogy a parlament mindig is határozottan támogatta országának európai integrációs törekvéseit. Itt vagyok, Liszek úr. Nos, talán a társulási megállapodás aláírása szempontjából ez egy kulcsfontosságú pillanat, ugye utalt különböző nehézségekre, amelyeket tapasztaltak az Oroszországgal való kapcsolataik során, ugye a területi sérthetetlenség egy olyan elv, amelyet az Európai Parlament az EU-Oroszország csúcs kapcsán jóváhagyott állásfoglalásában is kiemel. Az téli olimpiai játékok Oroszországban tartott megrendezését követően, és ugye a területi sérthetetlenség elve kapcsán szeretném megkérdezni öntől, hogy tud-e tájékoztatni bennünket arról, hogy milyen párbeszéd folyik a hazájának oroszországi külön megbizotja, valamint az orosz külügyminiszter között. Tisztelt miniszterasszony, volt már alkalmunk arra, hogy megemlítsük, hogy a szelektív igazságszolgáltatás milyen aggályokat vet fel. Ugye a volt miniszterelnököt öt évre ítélték, Tbilisi polgármesterét is korrupció miatt ítélték el. Nos, ezen szelektív igazságszolgáltatása kapcsolatos problémák, akadályok az alapvető jogok érvényesülését eh, veszélyeztetik. Szeretném megint eh, megköszönni azt, hogy eljött hozzánk, de szeretném még néhány részletet kapni arról, hogy három országhoz, Örményországhoz, Azerbajdzsánhoz és Törökországhoz milyen kapcsolatai, kapcsolatok fűzik Grúziát. Ugye a bizonyos sajtóorgánumok arról írtak, hogy Putyin elnök és hazájának elnöke találkozott, ezt meg tudja erősíteni. Köszönöm. Very much. Uh, now, Mr. Nuke. Van Bálen úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jó itt látni a miniszterasszonyt, aki egyébként Hollandiában már volt nagy követ korábban. Amikor beszéltünk először, találkoztunk először, amikor lerohant Oroszország Grúziát, kollégák már rákérdeztek erre az érdekszférájukat szépen apró lépésenként próbálják az oroszok kiterjeszteni. Mit tehet az Európai Unió és Nyugat-Európa, Amerika tenni annak érdekében, hogy segítsék Grúziát abban, hogy erre megoldást találjanak. A jelenlegi kormányzat is azt mondta a választások során, hogy szeretne leülni tárgyalni az oroszokkal, áthidalni ezt az óriási szakadékot. Nem tudom, voltak-e már olyan tárgyalások, amelyek valahol vezettek volna. A keleti partnerséggel kapcsolatban pedig próbálnak-e valamilyen közös álláspontot kialakítani. Moldova, Ukrajna szintén hasonló problémától szenved. A közel külföld fogalma Oroszországban egy bevett fogalom, ami számunkra elfogadhatatlan, önök teljesen szuverén, független országok. Köszönjük, Danzsán úr. Ó, köszönöm, elnök úr, miniszterasszony. Merci de, de votre visite, merci de votre... Köszönöm, hogy időt szakított ránk, ellátogatott közénk. Érdekes volt a bevezetője. Szelefranka úr már utalt erre a kérdésre, ami aggaszt minket. Igen, csak komoly fejfájást okoz számunkra. Ez a szelektív igazságszolgáltatás kérdése, amely e, Grúziában, mint a kialakulóban lenne. Két kérdésem lenne. Az egyik, az első Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat e, illeti választási megfigyelőként részt vettem a, a grúz választásokon, ahol kétség sem férhet a győztes joga jutott hatalomra. Felmerült az orosz kapcsolat, egy új orosz-grúz kapcsolat kialakításának kérdés a kampányban nagyon fontos volt. Fili úr megpróbálta talán új alapokra helyezni az orosz-grúz kapcsolatokat. Az előző kormányzathoz képest nem tudom mennyire sikerült bármit változtatni. Szerintem ez nagyon naív megközelítés, hiszen ez ideig nem járt gyümölcs nem, nem hozta meg a várgyümölcsöket ezen erőfeszítésük, semmiféle módon nem látszik javulni az orosz-grúz kapcsolatok minősége. a közép-afrikai, európai fellépésben fontos szerepet kaphat Grúzia. Ön elgondol, elgondolkoztak -e ezen, illetve hogyha ezt komolyan gondolják, akkor esetleg többet tudnak ígérni az ügyben? Köszönjük. Thank you, Graham úr. Köszönjük úr. Én is üdvözlöm miniszter asszonyt, külön miniszter asszonyt, aki valóban nem először képviseli külföldön hazáját jelentős tapasztalattal rendelkezik ezen a téren. Gratulációt érdemel eh, Grúzia az elért eredményekért. Egy olyan kérdésre kérdeznék rá, amelyre a régió bizottságában ülő kollégáink világítottak rá, ami pedig nem más, mint hogy a Tbilisi polgármestert felfüggesztették a hivatalából. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy bővebben tudná szólni esetleg. Köszönjük, Watson úr! asszony, ha gondolja, akkor most megválaszolhatja az önnek intézett kérdéseket. Köszönöm szépen Brock úrra. Brock úrra számítottam, ezért megígértem, hogy németül fogok válaszolni a kérdésekre. Telefonon beszéltem vele, miért idejöttem volna, jelezte, hogy Berlinbe tart. Sajnos nem találkozhatom vele, de tartom magam az ígéretemhez, és hogyha nem bánja, akkor németül válaszolnék a kérdésekre. Nem baj? Köszönöm. Van itt egy-két német ajkú képviselő, mondja az elnök. So, um... Nos, um, Szeretnék kitérni a különböző kérdésekre, de voltak olyan kérdések, amelyek kiegészítették egymást, ezért úgy gondolom, hogy egyszerűbb, ha bizonyos témák köré csoportosítanám a kérdéseket, és így válaszolnám meg ezeket részletesebben. Ami a szomszédos országokat és a hozzájuk fűződő kapcsolatokat illeti, valamint a keleti partnerség jövője, ez volt az egyik kérdés, illetve az, hogy Örményország és Azerbajdzsán kapcsán mi a helyzet. Grúzia öt évvel ezelőtt vált a kereti partnerség tagjává más országokkal együtt, ennek nagyon örültünk akkor, is, akkor azt hittük, hogy közösen haladunk majd végig ezen az úton, de sajnos csak ketten maradtak, akik valószínűleg augusztusban alá fogják írni a társulási megállapodást. Nagyon büszkék vagyunk hogy ezen két ország egyike Grúzia, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy eljussunk a célig. Ami a többi országot illeti, úgy vélem, hogy minden országnak szuverén joga dönteni arról, hogy milyen úton kíván haladni. Ezért nem gondolom azt, hogy nekünk be kellene avatkoznunk, és befolyás kellene gyakorolnunk azon döntésekre, amelyeket egyes országok meghoztak. A különböző országok, amelyek a keleti partnerség során különböző ambíciókról tettek tanúbizonságot, most nyilván megvolt az okuk erre Örményország esetében. Itt konkrét problémák merültek fel, mint ugye a biztonság, az energiafüggőség, az Oroszországtól való függés, Ukrajna esetében azonban teljesen más problémák voltak előtérben. Úgy gondolom, hogy független attól, hogy mi történik ma Ukrajnában, lehet eh, találni egy utat ahhoz, hogy a párbeszéd keretében megoldhassuk azon problémákat, eh, amelyek ma nyugtalanítják az ukrán lakosságot. Grúzia esetében nem áll, fel, nem áll fenn annak a veszélye, hogy a kormány változtatna a döntésen, és megpróbálná az országot egy másik irányba kormányozni. A döntésünk egyértelmű, tisztában vagyunk azzal, hogy a grúz nép támogatja ezt a politikai döntést, és éppen ezért teljesen biztos vagyok abban, hogy a társulási megállapodást augusztusban alá fogjuk írni. Ami az Oroszországtól érkező nyomást illeti, és ez ugye összefüggésben áll a társulási megállapodás aláírásával, nos úgy gondolom, hogy az orosz nyomás ugyanabba az irányba tart majd a jövőben, mint eddig. Nevezetesen szöges drótok létrehozása, ezt most ugye beszüntették a Szocsiban tartott olimpiai játékok alatt, de úgy gondolom, hogy amint befejeződnek az olimpiai játékok, ismét sor kerül a szöges drót felhúzására. Másodszorban pedig ami aggaszt, az, az úgynevezett biztonsági zóna kibővítése a 11 kilométeres övezeten túl, erre utaltam. Tartunk attól, hogy a téli olimpiai játékok után minden változatlan marad, vagyis Oroszország, aki megígérte, hogy ezt a biztonsági zónát áthelyezi, és ismét helyreállítja az orosz-grúz határt. Tartunk attól, hogy Oroszország nem tartja be ezt az ígéretét, és azt kell majd tapasztalnunk, hogy az Oroszország és Grúzia közt húzódó határ Grúzia belsejébe helyeződik át 11 kilométerrel. Ez pedig egy olyan provokáció lenne, amelyet komolyan kell vennünk, és ettől nagyon is tartunk. E tekintetben ismételten reméljük, hogy a nemzetközi közösség támogatni fog bennünket, számítunk partnereink támogatására, az Európai Unió támogatására, is természetesen az Európai Parlament támogatására is számítunk. Ami a barikádokat illeti Dél-Oszétiában, amelyeket ugye a központi kormány tart ellenőrzés alatt, nos, ez az ott élő lakosság életét természetesen nagyon is megnehezíti. Az emberek, az ott élő emberek alapvető jogai nem érvényesülnek, az embereknek nincs lehetőségük arra, hogy szabadon mozogjanak, nem használhatják anyanyelvüket az oktatásban, és a különböző szociális és egészségügyi szolgáltatásokat sem tudják igénybe venni. Éppen ezért az érintett családok számára nagyon is súlyos ez a helyzet. Gomes asszony kérdezte, hogy még mindig ennyire fagyos -e a helyzet, a kapcsolat. Sajnos a túlsó oldalon élő lakossággal még mindig nem tudunk kapcsolatokat ápolni. arra törekszünk, hogy a, az okupációs vonal valóban túlélő lakosságot megsegítsük. Vannak különböző programok, különböző szociális programok, például az egészségügy terén. A lakosság felhasználhatja ezt, kedvezményezetje lehet, amennyiben ezt kívánja. Arra törekszünk, hogy bevonjuk a lakosságot a különböző törekvéseinkbe, és jelezzük feléjük, hogy támogatjuk őket. És nem akarjuk, hogy ez az elválasztó vonal olyas valami, amit elfogadunk, hanem ezt a megszálló fél hozta létre, és ezt jelezzük a lakosság felé. a Ivensvili, korábbi miniszterelnök, egyébként ugyanaz a kormány van hatalmon, csak éppen a miniszterelnök személye más. Az a formátum, amelyet a külön megbízottal létrehozott a korábbi miniszterelnök, és aki a helyettes orosz külügyminiszterrel bizonyos időközönként találkozik. Nos, lehetővé tette, hogy a grúz mezőgazdasági termékek ismét jelen legyenek az orosz piacon. De gyakorlatilag ez minden, amit a kapcsolatok második szintjén elértünk eddig Oroszországgal. Természetesen Genf marad a fő helyszíne az orosz-grúz párbeszédnek, de sajnos eh, ez a formátum Genfben nem ért el előrelépést, és 26 eh, fordulót követően a helyzet eh, még mindig úgy néz ki, mint 2008 elején. Reménykedünk abban, hogy az új körülmények, mint például remélem, hogy a téli olimpiai játékok sikerrel zárulnak, és reméljük, hogy ezen pozitív események, Oroszország számára pozitív események talán a Genfben folytatott párbeszédre is kihatással lesznek, és pozitívan befolyásolják azt. Továbbá Genfben ugye vannak új szereplők is, ugye Svájc, szerepe fontos, és az EU külön megbízott is új lesz, az olyan EU külön megbízott, aki a térségünkkel foglalkozik, és ezen gerben folytatott egyeztetések során talán képesek leszünk elérni új eredményeket is. Utaltak arra is, hogy a grúz elnök és az orosz elnök közti találkozó lehetséges. Nos, erről persze hevesen folyik a vita Grúziában. Egy újságíró, egy sajtótájékoztató megkérdezte az orosz elnököt, hogy kész-e arra, hogy találkozon az a grúz elnökkel, és mivel a válasz pozitív volt, ezért ezt a témát Grúziában természetesen azonnal felkapták, és minden újságíró foglalkozik ezzel. Ugyanakkor előkészületek egyelőre nem történtek, és mi sem tettünk lépéseket, nem kíséreltünk még meg a két ország vezetői között egy magas szintű tájékozó, találkozó érdekében. Március 5-én kerül sor Abasic és Kereszin közt a következő találkozóra és az orosz fél arról tájékoztatott bennünket, hogy olyan témáról lesz szó, amelyet majd Karaszin is ki fog emelni. Előkészületek még nem történtek, de semmit sem zárhatunk ki, legalábbis azt elmondhatjuk, hogy késznek mutatkoztunk, amennyiben lehet egy ilyen találkozót szervezni, és amennyiben konkrét kilátásai lehetnek egy ilyen találkozónak mi mindenképpen támogatni fogjuk ennek a megszervezését. Azt kérdezték, hogy a kormány naíve, amikor azt hiszi, hogy ezzel a formátummal, illetve más eszközökkel javítani képes-e az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokat, és hogy e, nincsenek-e kudarcra ítélve azon erőfeszítések, amelyeket a grúz kormány eddig tett. A közelmúltban volt egy NATO-Grúzia bizottsági találkozó itt Brüsszelben, és e, a NATO tagállamok tagjai közül sokan kifejezetten köszönetet mondtak nekünk azért, mert konstruktív lépéseket tettünk Oroszország irányába, és mert megpróbáljuk a feszültséget egy minimális szintre szorítani. Úgy gondolom, hogy ez egy jó feltétel a partnereink számára, az EU és a NATO számára is, hogy egy nyugodtabb légkörben vitassuk meg a releváns kérdéseket. Ha pedig azt szeretnék tudni, hogy mit tehetne az Európai Unió, hogy hozzájáruljon a nyomás csökkentéséhez, akkor szerintünk egy egyértelmű jelzésre van szükség. Azt kell kifejezni, hogy harmadik ország nem befolyásolhatja az Európai Unió döntéshozatalát, amikor is egy külső ország kíván az Európai Unió tagjává válni. Egy egyértelmű jelzésre van szükség, abban az értelemben, hogy hazánk integrációs törekvései szempontjából nem állhat a grúzia integrációnak útjába az a szokásos imperialista gondolkodás, amelyet Moszkva tanúsít, és Oroszországnak be kell látnia azt, hogy Grúzia egy Oroszországtól független ország, mindenféle befolyási övezettől függetlenül dönthet saját jövőjéről, és ebbe az irányba halad Grúzia, bármi is történjék. Egyébként ugyanez vonatkozik a NATO-ra is. Egy egyértelmű üzenet kell Oroszország felé arról, hogy Oroszországnak nincs vétójoga, nem tudja megvétózni a NATO döntését, ez stabilizálhatja a helyzetet, és mindenki számára világosan kifejezheti azt, hogy a grúz külpolitikának ezen prioritásait senki sem sorolhatja veszélybe. Egyébként azt gondolom, hogy az elfoglalt területeken élő lakosság számára elnézést. Das ist das Wetter in Georgien. Ez a grúz időjárás miatt van, nem a brüsszeli idő miatt. Láttuk Szocsiban is, hó nem volt. Chairman, I think the foreign minister needs a glass of your special palinka. Elnök úr, azt hiszem, hogy a külügyminiszter asszonynak az ön pálinkájából volna szüksége egy kevésre. Ez egy nem hivatalos ajánlás, mondja az elnök. Szeretnék kitérni arra a kérdésre, ami a szelektív igazságszolgáltatásra vonatkozott. Említette, hogy Tbilisi polgármesterét őrizetbe vették, ami nem felel meg a valóságnak. És eh, hogy a korábbi miniszter elnököt egyébként pont a mai napon, itt tájékozottam erről, öt év szabadságvesztésre ítélték. Ezzel kapcsolatban egy van, amit mondhatok csak. akik a grúziai szelektív igazságszolgáltatásról beszéltek, ennek a szakasznak már vége. Az év során azt hiszem bebizonyítottuk, hogy a grúz igazságszolgáltatás függetlenné vált, függetlenebb, mint valaha. Távol álljon persze tőlem az a gondolat, hogy a grúz igazságszolgáltatás százszázalékosan független és nem befolyásolható bárki által, és bármi által, de ha összehasonlítjuk a jelenlegi helyzetet eh, a korábbi évekkel előtti helyzettel, akkor azt hiszem egyértelmű a különbség. Az is egyértelmű, hogy Grúziában senki sem áll a törvény felett. Ha pedig egy eljárás átlátható és eh, eh, bizonyítékokra támaszkodik, akkor nem szabad bírálatokat megfogalmazni, nem lenne szabad bírálattal illetni azt, hogy Grúziában szelektív igazságszolgáltatás működik-e vagy sem. Ugyanis egészen konkrét esetekben konkrét bizonyítékokat terjesztett elő az ügyészség, és a bíróság, amely függetlenül működik, függetlenebb, mint korábban, és sohasem volt ennyire független, mint ma, egy döntést hozott ebben az ügyben, és néhány évvel ezelőtt ez nem lett volna lehetséges. Három különböző vád alapján minősítették egyébként a korábbi miniszterelnököt E, bűnösnek. Korábban nem 5 évet kaphatott volna, hanem sokkal többet, ugyanis korábban összeadták e, a vált pontok e, alapján a szabadságvesztéseket, most pedig a legmagasabb büntetést kapta, nem 15 vagy 20 éves szabadságvesztéséről büntetést kapott, holott ez lehetséges lett volna, ha úgy járt volna az igazság szolgáltatása, ahogyan két vagy három évvel ezelőtt azt eh, tette. Ami pedig Tbilisi főpolgármesterét illeti, ő nincs eh, börtönben, a vizsgálatok folynak, és amíg a nyomozat eljárásnak nincs vége, úgy gondolom, hogy nem lenne szabad elhamarkodott eh, ítéletet hoznunk. Egyébként a Grúziában zajló eljárásokat az OECD és az EU is nyomon követi, és az EBS e legutóbbi felmérése, valamint az EU jelentése is arról tanúskodik, hogy Grúziában független az igazságszolgáltatás, a bíróságok is függetlenül működnek, és a bírósági eljárások átláthatóak. Úgy gondolom, hogy ez a korábbi évek vívmánya, a korábbi években 300 ezer embert ítéltek el, és sokakat előzetes szabadságvesztéssel sújtottak csak. Úgy gondolom, hogy Grúziában az emberek rendkívül büszkék ezen vívmányokra. Egyébként a közeljövőben helyhatósági választásokat tartunk, erről nem beszéltem eddig. Ezen helyhatósági választások előkészületei pedig már folynak. Azt hallottam ma, hogy százalék lesz a határ a polgármester megválasztása esetében, és nem csak Tbilisi, hanem 12 másik város főpolgármesterét is megválasztják majd, valamint a helyi önkormányzatokat. Azt hiszem ez is a demokratizálódás felé egy komoly lépés, és nyomon követjük az Európai Uniótól kapott ajánlásaikat, és más Grúziában működő szakértők ajánlásait is követjük. A helyhatósági választásokkal a demokrácia egy újabb próbáját fogjuk kiállni, azt hiszem, és hogy Grúziában veszélyben van-e a demokrácia, ilyenfajta kérdéseket ezután már nem kell megválaszolnunk. Azt gondolom, hogy többé-kevésbé megválaszoltam a kérdéseket. Örményország, Azerbajdzsán és Törökország is elhangzott egy kérdés során. Mindhárom országgal nagyon jók a kapcsolataink. Azerbajdzsánnal és Törökországgal persze intenzívebb kapcsolatokat ápolunk, mint Örményországgal, hiszen nagyon sok a gazdasági és főleg energetikai projekt, amely összekapcsol bennünket. Ugyanakkor Grúzia és Tbilisi egy olyan helyszín, ahol mindenki találkozhat, és az együttműködés a különböző térségbeli országok között lehetséges. Azerbajdzsán és Törökország fontos kereskedelmi partnereink is, és a legújabb Baku, Tbilisi, Karsk vasúti összeköttetés, amely 2015-ben kerül átadásra, egy újabb példa a regionális együttműködésre. Azt hiszem, ennyi lett volna. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az jutott eszembe, hogy mit mondott Macedónia volt elnöka, elnöke. Azt mondta, hogy itt nem csak az emlékek tartanak sokáig, úgymond hosszú életűek, hanem a kések is hosszú élőek. De hát mindegy. Nagyon megköszönjük, hogy eljött hozzánk, és megköszönöm a kollégáknak a feltett kérdéseket is. Minden jót kívánunk önöknek, azt is, hogy az európai integráció felé vezető úton maradhasson a hazája. Köszönöm. <coughs> Euh, ladies and gentlemen, bon après-midi. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek! Engem kértek meg, hogy levezessem, levezényeljem a szavazást. Kérem, legyenek velem megértőek életemben, most először szavaztatok. Elsőként az előadónkhoz fordulok, és kérdezem, hogy szeretné-e felvezetni a témáját. Parancsoljon, kollega. President, non, je ferai pas de retour sur le, le texte et la substance du texte. Érdemi kérdésekre nem térnék ki. Köszönetet mondani koordinátor kollégáimnak és az többi frakció árnyék előadóinak, akik nagyon építő kritikával illették a jelentésemet. Két megjegyzésem lenne az első hogy vannak olyan módosító indítványok, amelyekkel kapcsolatban negatív véleménye vagyok, nem a tartalmuk miatt, hanem azért, mert formailag redundánsak lennének, túl hosszú lenne tőlük a szöveg, még akkor is, hogyha ezek releváns megjegyzések, alapvetően bármiről beszélhetünk, de hogyha mindenről beszélünk, akkor a végén semmiről se beszélünk nagyon könnyen háttérbe szorulhat a fő üzenetünk. A második megjegyzésem az 50-es módosítóval kapcsolatban, amelyet Kromberg asszony nyújtott be a 16-os bekezdéssel kapcsolatban. A 16-os bekezdésben egy nagyon kritikus, talán túlságosan is kritikus megjegyzést teszek, a tervezés, a külpolitikai tervezési koordináció tekintetében a különböző szereplők közötti koordinációt illetően. Kromberg asszony nagyon jó módosítót nyújtott be, de ő, ő a végrehajtásról beszél, én pedig a tervezésről. Én azt javaslom, hogy az eredeti bekezdésemet a tervezésre kapcsolatos kritikával együtt tartsuk meg, és egy szóbeli módosító indítványról szavazzunk, Kromberg asszony módosítójának, a szövegének nagy részét megtartva, ezzel kiegészítve az én kritikus módosítomat. Tehát a 16-os bekezdésben, angolul olvasom fel, Nous aurions takes note, moving since the EU delegation have taken over, bla bla bla, until CFSP's activities. La fin de l'amendement. És itt érne véget a szöveg, hogyha tudták angolul követni. Ez a szóbeli módosító, módosítót módosító indítványom lenne. Ennyit szerettem volna bevezetésként elmondani, elnök asszony. Köszönjük. Akkor, hogyha az 50-es módosító indítványhoz érkezünk, akkor majd emlékeztessük magunkat, hogy miről is szavazunk. Tehát, kedves kollégák, hogyha mindenki számára elfogadható, folytatom angolul, és a akkor kezdjük az első bekezdésnél. Négyes módosító. Kézzel szavazunk, kézfeltétellel, tehát négyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Amendment 5. Ötös módosító mellette köszönöm ellene tartózkodik szerintem elfogadtuk ellenőrizzük elektronikusan elektronikusan ellenőrizzük az ötöst Five. Yes, okay. Thank you. Let's see. So it is indeed approved. Tényleg elfogadtuk. Okay, on amendment 6. Hatos módosító következik. Kézfeltétele szavazzunk. Megnyitom a szerzést. Ki van mellette tehát? Hatos mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Egyes kompromisszumról szavazzunk. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. We move on. Folytassuk a hetes módosítóval. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 9-es. Kilences mellett tehát ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 12-es. Van Orden módosító nyitványa, hát ha e, ez jelent valamit mellette vagy ellene, <laughs> megmozdítja a kezüket, 12-es mellette, köszönjük Tanok úr, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Kettes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 21-es. Ja, igen, bocsánat, javítja magát az elnök. 21-es mellette ellene tartózkodik, 21-est elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 29-es mellette, ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de a biztonság kedvéért ezt ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a 29-est ellenőrizzük elektronikusan. Köszönöm, lezárom a szavazást. Valóban elfogadtuk, ahogy azt gondoltam. Ötös kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 38-as mellette, ellene, tartózkodik, el, nem fogadtuk el javítja magát az anyag, tehát nem fogadtuk el. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es módosítóval folytatjuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 46-os mellette ellene Oh, well. Okay, so we need to go a little bit up again to 43, because 43... 43-asról elfelejtettünk szavazni, a 42-est nem fogadtuk el, a 43-asról szavaznunk kell. Tehát a 43-asról szavazunk, mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Nem emelték elég és elegen fel a kezüket, tehát a 43-asról szavazzunk elektronikusan. Ha mindenkinek sikerült lenni a szavazatát, akkor megállapítom, hogy elfogadtuk egy szavazat különbséggel. 43. Verification. Has everybody voted? Yeah akkor még mindig a 43-asról szavazunk. Végre lezárnám a szavazást, és nem fogadtuk el. 46 osat tovább, 45-ös, bocsánat. Igen, 45-ös valóban mellette. Ellene. Tartózkodik ugyanez a... Jó, jó, persze, ellenőrizzük elektronikusan, miért is ne. Tehát a 45-öst elektronikusan is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Lássuk csak, pont ugyanaz az arány. A 44-esre folytatjuk mellette, ellene tartózkodik. Rendben. Nem fogadtuk el. 46-os mellette. Ellene. Sajnálom, de ezt is elektronikusan ellenőriznünk kell. Tehát a 46-osnál tartunk. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? Még egy valakinek várom a szavazatát. Valaki vagy elfelejtett szavazni, vagy időközben eltávozott. ám még mindig ugyanaz az arány, nem fogadtuk el. Jó. 47-es következik mellette. Ellene 47-es, ezt is elektronikusan ellenőrizzük. Jó. Tehát 47-est elektronikusan. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Igen. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette, köszönöm, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az 50-esel kapcsolatban Donjon úr ugye az elején említette ezt a szóbeli módosítót, ami Kronberg asszony módosítóját a saját szövegéhez csatolna, ha ez neki számára elfogadott, akkor, akkor az így módosított 50-esről szavazunk mellette, tehát Danzsan úr szóbeli módosítójával kiegészítve szavazunk az 50-esre mellette ellene tartózkodik. Jó rendben elfogadtuk. 51-esre ugrunk tovább mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 52-es mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el, de ellenőrizzük az 52-est elektronikusan a biztonság kedvéért. mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és valóban nem fogadtuk el. 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tovább ugrunk az 59-esre a következő oldalon mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. De szeretném, ha megbizonyosodnánk erről, tehát a 60-asat elektronikusan is ellenőrizzük. Igen, tényleg nem fogadtuk el. Köszönöm. 61-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 62-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 63-as. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 63-asat. Hatvan hármasról, tehát elektronikusan szavazzunk. Kérem mindenki, hogy a szavazatát. Thank you. Okay, fine. Uh, I close the vote. Zárom a szavazást, és megállapítom, hogy a 63-ast nagyon meggyőző többséggel elfogadtuk, de hát nem láttam a kezeket. Megmondom őszintén. 66-os. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 67 mellette ellene tartózkodás 67-est ellenőrizzük 67-est megnyitom Még egy hiányzott, jó? Ó, hát 14 mellette, 14 ellene, úgyhogy elutasítottuk. 68-as következik. Mellette, ellene, ellenőrizzük, mert nagyon necces, tehát megnyitom a 68-ast. Még egy hiányzott, szoros az eredmény. Igen, megint ugyanez a helyzet. Tehát elutasítottuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás. Jó, akkor ellenőrizzük a 70-est, megnyitom. Jó. Lezárom. Lássuk, elfogadtuk. 71 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 72 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 73 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 75 mellette ellene tartózkodás elutasítva 76 mellette ellene köszönöm elfogadtuk tartózkodás 77 fogyott, mert megszavaztuk az 53-ast, 3-as mellett ki van. Ellene, tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene, Hát a kettest ellenőrizzük elektronikusan. Lássuk. Jó, egy szavazattal, de elfogadtuk. Következnek a vélemények. Először a deve vélemény következik. Hadd nézem meg a szavazási listámat. Just look at my own. <laughs> uh... No, can't take them in block because you have different indications. Okay, on the, the opinions from David, paragraph one. Who's in favor? Első bekezdés mellette ellene tartózkodás. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a biztonság kedvéért, a hármasról megnyitom. Okay. I close the vote. It's adopted. Lezárom, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát az ötöst elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 9-es kompromisszum Tehát a Nőjogi Bizottság egy kompromisszummal állt elő, ez a 9 számú kompromisszum. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Hogy merészeli? mondja az elnök asszony és nevet. Tartózkodás? Hát elfogadtuk, és ez viszont azt jelenti, hogy a többi módosító oka fogyott, mert elfogadtuk a kompromisszumos módosítót, és persze még előttünk áll a végszavazás a jelentés tervezetről, ahogy ezekkel a módosítókkal megváltoztattuk a szöveget, meg is nyitom a szavazást. I need two more votes. Yes. Még két szavazat hiányzik. 23 igen, egy nem szavazattal és öt tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak, és megköszönjük a munkáját. Oké. Okay. Okay, uh, dear colleagues, uh, we must move on with the agenda because. Kedves kollégák, arra kérem önöket, hogy a napi rendünkkel nagyon siessünk, mert a következő napi rendi pontra most alig maradt, alig maradt 15 percünk, tehát a hatos napi rendi pont az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményéhez fűzött kiotói jegyzőkönyv dohai módosításának megkötése, valamint a belőle származó kötelezettségek közös teljesítése, és az elő, előadónk Indrek Tarand, ugye ő a zöldek színeiben tevékenykedik, és van még a véleményért felelős kolléga, de akkor meg is kérném Tarant kollégát, hogy vezesse fel ezt a jelentést. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tulajdonképpen hosszan is lehetne mondani, hogy támogatjuk a Környezetvédelmi Bizottság által készített jelentést. Azért, mert ez a jelentés félembe veszi az összes aggályt, amit itt hangoztattunk a parlamentben, illetve amelyeket a, az EU-s intézmények hangoztattak a klímapolitika kapcsán, és azt hiszem, hogy ennél többet nem is kell mondanom, elnök asszony. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy valaki kíván-e szólni? a hatos napi rendi a kapcsolatban. Ó, Howitt Túr, mint árnyékelőadó a szocialisták frakciójából parancsoljon. Azt hiszem, hogy jobban teszem, ha nem beszélek hosszabban, mint az előadó, ugye? Egy, a teljes támogatásunkat tudhatja magáénak az előadó, hát egy ilyen <laughs> országból származom én, ahol nem, ahol nem hajlandók szembenézni az éghajlatváltozás okozta gondék, gondokkal, hát nagyon büszke vagyok arra, hogy támogathatom a kiotói ratifikációt, tehát hogy az EU ratifikálta, a másik pedig fontos, hogy a mi szakbizottságunk támogassa az envit. Nagyon fontos része ez a mi feladatunknak. Vannak olyan országok, amelyeket nagyon szeretnénk, hogy aláírják ezt, Oroszország és Kínát, ők ugye stratégiai partnereink. Azzal, hogy a megállapodást ratifikáljuk, kiemeljük az EU nemzetközi szerepét környezetvédelmi kérdésekben. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a kötelezettségeinket elvégezzük, hanem a befolyásunk is nő, úgyhogy ezen okok ból adódóan a szocialisták támogatásáról biztosítom önöket. Köszönöm szépen, és Watson úr is hozzászól. Azt hiszem, a többi árnyék előadó nem kér szót. Tehát akkor Watson úr, igen, osztom az előadó véleményét. A klímadiplomácia most már integráns része az EU külpolitikájának. És a Nyilván a dohai megállapodás iránti elkötelezettség prioritás kell, hogy legyen. A világ tudósai egyre inkább egyetértenek abban, hogy milyen veszélyei vannak ennek a folyamatnak, illetve hogy milyen károkat okozott ez eddig. Tehát a, az ember által okozott károk, és ezeknek a bizonyítékai azt hiszem most már elég megfelebezhetetlenül látszanak. Támogatom tehát a jelentést, haladjunk tovább Kére valaki még szót kérdezi az elnök asszony? Nem. Akkor ezt a vitát le is zárjuk a hatos ponton. Az AFET szakbizottság március 3-án szavaz, és utána pedig megküldjük a Környezetvédelmi Bizottságnak a véleményünket, és akkor ők 6-án szavaznak. Tentatíve úgy néz ki, hogy a plenáris áprilisban tűzi az ügyet napi rendjére, és akkor szavaz. Még egy kérdés, hogy a bizottság képviselője ehhez hozzá kíván-e szólni? Nem. Köszönöm szépen, akkor most valóban lezárhatom ennek a témának a vitáját. És fel is függesztem egy picit az ülésünket 17 óra 45 percig, amikor is zárt ülést fogunk tartani a Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős, valamint az EU-Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az Európai Gazdasági Térség Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttséggel közösen. Arról fogunk beszélni, hogy a svájci népszavazásnak milyen, mik a következményei. Még egyszer mondom, hogy ez zárt ülés lesz. Köszönöm szépen, és akkor 17.45-ig felfüggesztem az ülést.